szépen. Köszönöm szépen, Győri asszony. Hat állásralási jelentést kaptunk, és holnap fogunk erről szavazni. Rátérünk a napirendi pontunk, következő napirendi pontunkra, ami nem más, mint a Szíriában befejezetesen megkialakult helyzet. Itt most megkapja a szót német úr, német államtitkár úr, miután helyet foglalt. no, uh, you, you speak from, from there, Mr. Ah, okay, okay. I, I misinterpreted your movement. Félreértettem egy pillanatra azt, hogy elindult az ellenkező irányba, államtitkár úr. Ahogy készen áll, öné a szó. Visszamegyünk saját. Jó, jó, jó. Elnök úr, tisztelt képviselők! A főképviselő asszony nevében szólok önökhöz a bahreini, szíriai és jemeni helyzettel kapcsolatban. Drámai fordulatot vettek az események Szíriában az elmúlt napokban, hetekben. Jemenben egy már korábban is igen nehéz helyzet tovább romolhat, és a Bahreinben tapasztalható igen feszült helyzet komoly aggodalomra ad okot, még akkor is, hogyha itt eh, kevesebb vérontásra került sor. Az Európai Unió szorosan figyelemmel követte a gyorsan változó eseményeket az egész régióban. Ezt jól mutatja az a sok magas szintű ülés, formális nyilatkozat és eh, tanácsi következtetés, amit szerveztünk, elfogadtunk. Ezen túl Eston Báron ő folyamatosan kapcsolatban állt a legfontosabb szereplőkkel az érintett országokban. Minden nap folyt ez a munka, közvetlenül telefonon, vagy képviselőjén keresztül, az adott országban lévő képviselőjén keresztül, annak érdekében, hogy az Európai Unió tekintéje kihatással lehessen az eseményekre, ahol csak lehet és ahol csak segíthetünk. Minden országban más és más a helyzet, minden országban stratégiai, komolyan, alaposan átgondolt és az adott országhoz igazított reakcióra van szükség, de ilyen gyorsan változó események tükrében még inkább fontos, hogy szilárd elveken alapuljon a fellépésünk, ezek közül csak hármat említenék. Először az erőszakot el kell utasítanunk a tömegdemonstrációkat mindig békesen kell kezelni, az emberi jogokat és alapvető szabadságokat tiszteletben kell tartani. Másodszorban a párbeszédet kell előmozdítani, a véleménykülönbségeket építő jelleggel kell kezelni, a megfelelő emberekkel, hogy egymással szobáljanak, félre téve az előítéleteiket. Harmadsorban alapvető politikai és gazdasági reformoknak mindig az adott országokon belülről kell indulniuk. Az Európai Unió újra és újra világosan kijelenti, hogy készen áll arra, hogy segítsen, ahogy és am, akkor és amilyen formában ezt kérik az adott országok. Ha megengedik, akkor most bővebben beszélnék a három ország helyzetéről. Kezdeném Bahreinnel. Annak ellenére, hogy az utcán a, visszatért a helyzet a normális kerékvágásba, továbbra is feszült a helyzet. Embereket továbbra is lesz, letartóztatnak, azért e, tartóztatnak le embereket, mert egész egyszerűen a szólás szabadság jogával éltek. csak máshol a régióban, az Európai Unió és a főképviselő asszony jó maga is elítélte az erőszakot, egyértelműen Bahreinben, és felszólította a szerveket és a jelenlévő erőket, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az emberi jogokat, az alapvető szabadságjogokat, illetve a nemzetközi humanitárius normákat. Ezen kívül többször felszólítottuk a bahreini szerveket, hatóságokat és az ellenzéket is, hogy igazi, valódi nemzeti párbeszéd kezdődjön. A főképviselő közvetlenül tárgyalt a külügyminiszterrel e célból, hiszen hogyha nem teszünk konkrét lépéseket annak érdekében, hogy mindenféle feltételek nélkül leülessenek egy asztalhoz tárgyalni az érintettek, fennáll veszi annak, hogy a radikális elemek előtérbe kerülnek. Ennek egyértelmű és aggasztó következményei lehetnének a régió stabilitását. Illetően a legjobb módja annak, hogy a stabilitást megőrizzük, az a párbeszéd. Ez a főképviselő asszony üzenete, és ezt az üzenetet viszi magával, amikor a az öböl menti országok együttműködési tanácsának miniszterével találkozik e hónapban. Szíriára áttérve, jó néhány városra átterjedtek a demonstrációk március közepet óta brutális módon levert, e szétoszlatott töltetésekről van szó. Ez számukra elfogadhatatlan. Az Európai Unió fő képviselője jó néhány alkalommal felszólította a szíriai hatóságokat arra, hogy az erőszaknak vessenek véget, tesz tartsák tiszteletben az emberek jogát a békés demonstrációhoz, tüntetéshez, eh, hiszen teljesen jogos vágyaiknak adnak így kifejezést. A szíriai eh, nép régóta vár már a politikai reformokra, a szólásszabadságra, a gyülekezési jogra, a politikai részvételre és a kormányzásra. Assad elnök eh, beszéde, amelyet 30 március 30-án tartott meg, nem vázolta fel, hogy mi a reformprogramja, legalábbis nem tette ezt világosan, és ennek végrehajtására nem adott konkrét menetrendet. Az Európai Unió továbbra is nyomás gyakorol Szíriára annak érdekében, hogy kisodalom nélkül induljanak meg a reformok, valós reformok, méghozzá valakinek csörög a mobiltelefonja, vegye fel nyugodtan. Rendben. folytatnám akkor. Az Európai Unió nyomást gyakorol Szíriára a reformok érdekében, valódi reformokra kell lenniük, politikai, gazdasági, társadalmi reformoknak, komoly reformoknak, nem csak kozmetikai reformoknak, és késedelem nélkül ezek kell ezeket végrehajtani. Szorosan figyelemmel követjük majd azt, hogy az új kormányzat, amely még nem akkor emelt fel, pontosan hogyan viszi tovább ezeket a reformokat. Reméljük, hogy egy jogi bizottság létrehozása vezet majd oda, hogy olyan új jogszabályokat fogadhatnak el, amelyek oda vezetnek, hogy a szükségállapotnak véget vetnek, illetve az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartják. Ugyanakkor az Európai Unió továbbra is nyomást gyakorol a szíriai vezetésre, annak érdekében, hogy a tüntetők ellen ne használjanak erőszakot. Ugyanolyan fontos az az üzenet, hogy akik az erőszakért felelősek, illetve a halálesetekért, azok felelősségre kell vonni, illetve a politikai rabokat és az emberjogi aktivistákat szabadon kell engedni. Végül, de nem utolsó a jemeni helyzetről szólnék pár szót, amely továbbra is komoly aggodalomra ad okot. A főképviselő asszony üzenetei a március 18-ai elítélendő erőszakos cselekményeket követően kristálytiszták voltak. A külügyi tanács március 21-i zárónyalatkozata ezeket megerősítette, miszerint az Európai Unió elítéli a békés tüntetők ellen felhasznált erőszakot. Az Európai Unió e, egyhangulag egyértelműen kimondta azt is, hogy az áldozatokért és a sérüléseket felelőseket e, e, piros kell állítani, eh, felelősségre kell vonni. A jemeni vezetőségtől azóta nem kaptunk, nem kapunk egyértelműen világos üzeneteket, ezért a főképviselő asszony eh, Szalek eh, elnök urat közvetlenül is felhívta március 30-án, és telefonbeszélgetésük során felszólította, hogy mindent tegye meg annak érdekében, hogy a további vélontásnak elejét vegye. Elmondta a főképviselő hogy a legjobb módja ennek az, hogyha minél hitelesebb és gyorsabb politikai változások kezdődnek Jemenben. Az alkotmányos átalakulásnak érdemi és következetes kötelezettségvállalásokra kell épülnie, amelyeket valóban végig is visznek. Az fogy az idő, és a jemeni nép válhat áldozattá, ezért um, a nemzetközi partnerekkel együttműködésben az Európai Unió nagyon aktív volt, és lesz annak érdekében, hogy emberi válságot minél hamarabb megoldja. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, most pedig várom a megjegyzéseiket, kérdéseiket. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr. Most pedig Szeretnék Brokko úrnak eh, gratulálni, hiszen az ő foci csapata nyert, látom, hogy a nyakában van a csapatának a sája is. Szeret, miután gratuláltam most már így Brock úrnak, át is adom a szót Szalafranka úrnak másfél percre az EPP nevében. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom ahhoz, amit ön elmondott, és eh, Elnök úr, tisztelt államtitkár úr, kedves kollégák! Követtük azokat az információkat, amelyeket a főképviselő adott nekünk a helyzetet illetően ezekben az országokban, ahol demokratikus folyamatot kívánnak elérni. Van egy állásrólás, amelyet minden politikai frakció támogat, és valószínűleg ezt meg is szavazzuk holnap. Van néhány kérdésem önhöz azonban, és szeretném, hogyha ezt a kérdést, ezeket a kérdéseket közvetítené a főképviselő eh, irányába. Gyakran az a benyomásunk itt, hogy egy kicsit lemaradtunk a közös védelmi E, politika e, kapcsán nem megfelelő a politikai együttműködés. Nincs egyfajta ellentmondás itt, hiszen egyértelmű szükségünk van arra, hogy az Európai Uniónak megfelelő legyen a részvétel ezekben az országokban, de nem tudjuk, hogy mi lesz majd az átmeneti időszaknak az eredménye. Egyértelmű az, hogy az az üzenet, amelyet a főképviselő közvetített számunkra, az nagyon körültekintő, de az Európai Unió tagjai felkészültek-e arra, hogy növeljük erőforrásainkat ezen országok irányába. Most pedig a szocialisták nevében de Kaiser asszony. Köszönöm elnök úr, tudatában vagyunk a diplomáciai erőfeszítéseknek, amelyeket Aston asszony tett és továbbra is tesz és tudatában vagyunk a helyzet nehézségének, amivel szembesül Szíriában, Jemenben és Bahreinben. Ezek olyan országok, amelyekkel nincsen megállapodásunk, például az emberi jogokat illető záradékok tekintetében sem. Három dolgot szeretnék elmondani. Az első, a lakosság elvárásait illetően, akik most is tüntetnek az utcákon, nem csupán támogatnunk kell őket, hanem mindenáron el kell érnünk az erőszak megszüntét. Láttam ma egy szíriai ellenzékével találkoztam, és ő azt kérte, hogy az erőszakot szüntessék be, hogy ki tudják fejezni akaratukat. Még akkor is, hogyha nem értünk egyet dolgokban, Szíriával szemben az összes eszköztárunkat használnunk kell, hogyha ez szükséges, annak érdekében, hogy az erőszaknak véget vessünk. A második dolog, amit elmondanék, hogy vannak olyan országok, így az öböl menti országok, és Líbia esete is ez volt, amelyeket mi fegyvereztünk fel, fegyvereztünk túl, az ezen országok, kormányok ilyen módon lőporos hordóvá váltak, és saját lakosságuk ellen fordultak. És aztán itt van a kettős mércék kérdése. Szeretném elmondani, hogy nagyon óvatosak voltunk Bahrein vonatkozásában, és nagyon szilárdak más országokkal szemben. Tudom, hogy Bahrein különleges helyzetben van, kényes helyzetben, Szaúd-Arábia csapatokat küldött oda, és az öböl tanács is Líbia ellen vannak, de ne csapjuk be magunkat, a kőolaj ára és a mi támogatásunk a libiai kormányal szemben Nos, ez volt a csend ára a sítek vonatkozásában, akiket most a bahreini kormány elnyom. Köszönjük, Veronik. Két percben a liberális frakció nevében Jettem aki asszony kap szót. Elnök úr, mérges vagyok. Tegnap a frakcióülésen három bahreini szemtanútól, jemenitől, jemeni és szíriai szemtanútól hallottunk a történtekről. A Human Rights Watch és az Amnesty International nevében számoltak be a történtekről, felháborító dolgokat hallottunk tőlük. Nagyon elszomorodtam és mérges lettem. Ashton bárónőtől kapott levél messze nem egy stratégia. Véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy üres üzeneteket küldözgetünk Tunézia, Líbia, Egyiptom irányába. Itt az ideje, hogy határozott lépéseket tegyünk. Először is az uniónak az ENSZ emberjogi tanácsának rendkívülését kell összehívni Genfben, az jogi, emberi jogok megsértéséért az említett három ország vezetőit el kell számoltatni, felelősségre kell vonni. A három érintett országban a fegyverexportot le kell állítani azonnal az Unióból, hiszen el, hihetetlen, hogy a mai napig fegyvereket adnak el uniós tagállamok ezekben az országban. Harmadsorban az jónak egyértelművé kell tennie, hogy a politikai rezsimek ezekben az országokban akadályt jelentenek a demokratikus folyamat e, e, gördítenek, akadályt gördítenek a demokratikus folyamat elé. Itt az ideje, hogy ezek a rezsimek eltűnjenek egyszer mindenkorra. Itt az ideje, tehát, hogy fellépjünk, mondom még egyszer. Tírni. Köszönjük, Jatem Maki asszony. Másfél percre Flót asszony kap szót a zöldek nevében. Une très bonne nouvelle. Köszönöm, nagyon jó hír hogy a lakosság megmozdult, hogy a szabadságot, jogokat, a politikai rendszer megváltoztatását, több demokráciát kérjen. Ez az EU külpolitikának szíve és ez csak lelkesedésünket és támogatásunkat válthatja ki, de a nagyon rossz hír az, hogy ezek a lakos, ez a lakosság szélsőségesen kemény elnyomást szenved el, értékeinek és elvárásainak ad hangot élete ellen, és ez elviselhetetlen. El kell mondani, hogy a lakosság védelme szükséges, Líbiában katonai művelet zajlott velük szemben, és most más formát kellene találni ezen lakosságok vonatkozásában, akik tüntetnek ebben a három országban. A nyilatkozatok nagyon fontosak, ezek legitimek, a lakosság elvárásai legitimek, de cselekedetekre, tettekre van szükség, és azok, akik aránytalanul alkalmaznak erőszakot saját lakosságuk ellenére, ellen azoknak ki kell jelenteni, hogy ez nem maradhat büntetlen, diplomáciai eszközökkel kell fellépni az ENSZ, az Emberi Jogi Tanács részéről, hogy missziókat, jelentéseket dolgozzunk ki annak érdekében, hogy a politikai felelősöket azonosítsák, és hogy ez az erőszak nem maradjon büntetlen. Azt hiszem, hogy megvannak az eszközeink arra, hogy a tagállami sajtó csendjét megtörjük, amelyek nagyon nehéz. Ezek az országok nagyon nehéz helyzetben vannak, a sajtó meg kell haladni a létező akadályokat, és amikor vannak cselekvési eszközeink, akkor ezeket tudnunk is kell használni. Nem szabad a szíriai elnökhöz futni, hogy engedményeket érjünk el, egy rendkívül komoly és hatékony programra, reformprogramra van szükség ebben az országban, ezekben az országokban valamennyi politikai foglyot szabadon kell bocsájtani, és a békés tüntetéseket engedélyezni kell. Köszönjük Flótra asszony. Egy percre Karim Said kap szót az Európai Konzervatikus Reformisták nevében. Parancsoljon. Miniszter úr, ahogy az önnyilatkozatát hallgattam, eljutottak hozzám a szavaik, de csak szavak voltak ezek, még ha néha édes szavak is, de sajnálatos módon üres szavak reakció volt benne, semmi proakció, proaktivitás nem volt ezekben a szavakban. Ahogy önt hallgattam, azt írtam föl előttem a lap, egy lapra, hogy terv, kettős pont, és vártam, hogy mit fog mondani, mit tervez az Európai Unió. És teljesen üres maradt végül a lap, semmit sem mondott, semmi proaktívat nem vázolt fel számunkra a mai délutánon a közel-keleten Európára tekintenek, és Európától várják, hogy segítsünk nekik, hogy élvezhessék a jogaikat, és mi csak üres szavakat adunk nekik. A legutóbbi cselekvési terv, amelyből hiányzott egy fontos elem, és sokat vitatkoztunk arról, hogy a közel-kelet vezetői még most is eh, Európába hozhatják a, a lakosoktól ellopott pénzt. Valóban fogy az idő, ha ő is így véli, így gondolja, akkor miért van az, hogy üres szavakkal e, jött ma? Kérem, hogy nagyobb tiszteletet tanúsítson az Európai Parlament irányában. Köszönjük! Matthias képviselő következik a GUE frakció nevében. Obrigada, Sr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Elnök úr, Jemenben, Szíriában és Bahreinben azt láthatjuk, hogy a népesség szabadságot és demokráciát követel magának, és azt is láthatjuk, hogy véresen elnyomják a demonstrálókat. Egyértelműnek kell lennünk, és kérem, hogy azonnal szüntessük be a fegyverek eladását ezen országokban. Európa még mindig elad fegyvereket ezen országoknak, amelyekkel az állampolgárokat gyilkolják meg. Nem szabad az autoritér rezsém eh, mellé állnunk, az emberek oldalára kell állnunk, a szolidaritást nem szabad elfelejteni, és nem szabad kettős mércével mérnünk. Egy mércét használunk a, eh, demokrácia eh, irányába, másik mércét pedig azért, hogy kereskedjünk. Líbiában egyértelműen megmutatkozott az, hogy az ENSZ hatáskörét nem tartották be, és azt láthatjuk, hogy a fiataloknak nincsen fegyverük a katonasággal szemben, és mi csak diplomáciai feljegyzéseket készítünk. Elnök úr, szerintem nem jó az, hogyha úgy gondoljuk, hogy a politikai problémákat katonai eszközzel lehet csak megoldani és elfeledjük azt, hogy, hogy nem szabad kettős mércével mérni. Köszönöm szépen, most pedig Belder úr következik az EFD nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A radikális rezsimváltás Szíriában, Bahreinban és ez valóban katasztrofához vezethet. Az arab félszigeten ez a helyzet, amit most láthatunk, és a krízis helyzet Damaszkuszban kitűnő helyzetet jelentene az Európai Uniónak ahhoz, hogy egyértelmű követelményeket támaszson ezen rezsimmel szemben, és azt követelje, hogy megfelelő politikai változást hajtsanak végre. Korábban ellátogattunk Szíriába, és itt több száz ezer iraki menekültet láthattunk itt. Remélem, hogy nem fog ugyanazt történni Szíriában, ami korábban Irakban történt. Köszönöm. Gracias, señor Belder. Köszönjük, Belder úr. A utolsóként Mölcer úr kap szót a függetlenek frakciói nevében. In Yemen, Szíri... Köszönöm elnök úr, Jemenben, Szíriában és Bahreinben. A Tunéziából kiinduló mint forradalom nem békésen zajlik. Sajnos a kormány és az ellenzék párbeszéd a legjobb útja annak, hogy a nép által kívánt aktív megoldását szorgalmazzuk a társadalmi gazdasági problémáknak, és hogy nagyobb legyen a demokratikus részvétel az ilyenfajta megállapodásokhoz tartani, hogy tartják-e magukat a vezetők, az egy másik dolog. A politikai reformok be nem váltott ígérettel váltottak ki ezeket a protest hullámokat, és most tettekre van szükség. A az erőszakos elnyomás az ellenzéki mozgalmaknak, és ugyanakkor reformokat ígérni valódi politikai változások bevezetése nélkül, ezen országokban a helyzet eszkalációhoz vezethet. Éppen a jelenlegi nyugtalanságok Szíriában megmutatják, hogy a terrorista szervezetek, így például a Hezbollah malmára hajtja a vizet ez a helyzet, az EU-nak független közvetítőként kell felépni ebben a konfliktusban. Köszönöm. Köszönöm. Következzenek az egyéni felszólalók. Egy másfél percben Jakolino úr kap szót. Pronto? Sí. Grazie, Presidente. Intanto le partite si... Köszönöm, elnök úr. Itt uh, uh, most azt várjuk, hogy a helyzet valamilyen módon megoldódjon. Ami most Szíriában és Jemenben történik, az nem különbözik sokban attól, ami a világ más részein végbe megy. Gazdasági érdekei vannak főként ezeknek a megmozdulásoknak, de a szabadság iránti mély vágy is kapcsolódik ehhez. A Facebook és az internet sokak elszigeteltségét megtörték, nagyon sok országban régóta fennáll már a vágy a demokráciára, van egy újfajta protagonizmus, és nagyon sok fiatal kapcsolódik ezekbe a mozgalmakba. A polgári részvételt tartják kívánatosnak, különösen az, a fiatalok, a tudatosabbak és műveltebbek. Alattasszari ellenzékét szabadon bocsájtották, talán e, így módon a e, politikai szabadon gondolkodás lehetővé válik majd. Jemenben egyre erősebbek a tüntetések Szalek elnöke szemben, úgy szintén Bahreinben is. Ugyanakkor e, erőteljesen fel kell lépni, hogy az erőszakot megszüntessük. Nem késlekedhetünk még egyszer. Ami most a földközi tenger térségében történik, az bizonyosan nagyon nehezen érthető jelzés. Európának szolidaritása révén segítenie kell ezt a régiót, mert a mediterrán térségben ez egy nagyon súlyos bevándorlási nyomást okoz. Köszönjük, most egy percre Howitt úr kap szót. Elnök úr, a március 15-i jemeni eh, célzott lövések, vagy a eh, március 17-i szíriai erőszakról legyen szó, vagy a Bahreini kórház hatodik emeletéről, ahol a sérülteket balaklavába öltözöttek, vitték magukkal, akik soha nem tértek vissza. Bármiről is legyen szó, meg kell mutatnunk, hogy lehet, hogy a média egyszerre csak egy országra tud koncentrálni, az Európai Parlament azonban az emberi jogokért mindenhol kiáll, bárhol is e, tiporják őket lábbal. A külügyek tanácsát nak fel kell szólítani ezeket az országokat, hogy függetlenül vizsgálják ki ezeket az eseteket, a felelősöket pedig vonják felelősségre. Másodszorban, amikor a bahreini biztonsági erők ö, ö, kevesebb mint egy méterről lőttek ö, bele a tüntetőkbe söréttel, amely egyébként nem lenne halálos, és ezzel szétrobbant fejük, akkor természetes, hogy a mindenféle fegyverexportot ebbe a régióban le kell állítanunk. Végül a déli szomszédsággal kapcsolatos nyilatkozatba le kell venni azt, hogy Szíria társult státuszt szeretne, az, a nemzetközi emberjogi aktivistáknak hozzá kell férnünk ezek az országhoz, a Jászmin felkeléssel, forradalommal megváltozott az arab világ, nekünk vele kell változnunk. Un minut. Köszönjük Hovit úr, másfél percre Lambsdorff úr kap szót. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Um, liebe Kolleginnen. Tisztelt kollégák! tavasz van a földközi tenger térségében, de tél az öböl térségben és Szíriában. A képek, amelyeket látunk az erőszakról borzasztóak, több mint száz halott van, az Amnesty és az ENSZ súlyos méleget mutatott be tekintetben. A liberális frakció követelései világosak, a lehető leggyorsabban és ez egy olyan követés, amely a tanácsnak is együtt kell értenie, valamint az EU tagállamoknak is. Tehát egy emberi jogi tanács különleges ülését kell megszerveznünk Genfben, mert nagyon gyors az a tanács, amikor a keleti konfliktusról van szó, most viszont masszív emberi jogi sértésekre kerül sor ebben a térségben. Reformra van szükség, demokratikus átmenetre és fegyverembargóra, ez már elhangzott. Assad elnök beszédet Szíriában élőben néztem, ez egy diktatúra, egy középkori jellegű diktatúra, ugyanakkor nyugati PR ügynökségeket fizet, hogy a különböző magazinokban a, egyfajta modernizátor szerepében tündököljenek. Kérdés, hogy jó ez így, és a dél észak megosztottság, az alkaida aktivizálódása, az kudarcot vallott államok veszélye felmerül, mint Szom- Szomáliában is, tehát Európának közvetlen érdeke, hogy többet kell hallanunk e tekintetben, mint ma hallottunk a tanács képviselőjétől. Köszönöm. Egy percre Frida Brepulsz kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Őszintén szólva be kell vallanom azt, hogy megdöbbentően hallottam azt a három elvet, amit a miniszter mondott el, az erőszakám utasítását, a párbeszéd elősegítését, illetve a politikai reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen a területen és előre lépjünk. Úgy gondolom, hogyha párbeszédre törekszünk, az nem igazán segít sokat, és nem is annyira hiteles ez. Az Európai Uniónak sok sokkal határozottabban kellene követelnie a demokratikus reformokat. Nagyon sok a hivatalos kontaktus, ezt mondták, de hogy milyen kapcsolatok vannak a civil társadalommal, azt nem tudjuk. A kollégák már elmondták azt, hogy az Európai Uniónak nem szabad fegyvereket szállítania a régióba. Hogyha belegondolok abba, hogy az elmúlt évben, hogy Jemenbe több mint 100 millió euró értékben szállítottunk fegyvereket és nyolc európai országból érkeztek a fegyverek, akkor mit is jelent a, a fegyverexportról szóló európai álláspont? Szerintem ezen egy kicsit változtatni kellene. Köszönöm. Gracias, kollega. Tiene un minuto y medio. Köszönjük. Provero úr közközik másfél percben. Presidente. Köszönöm elnök úr, Bahreinről szeretnék beszélni. Ez egy kis ország és stratégiai helyzetű az öböl ö, térség és az energiállátás egyensúly szempontjából ismert, hogy itt van egy nagyon fontos kőolajfinomító, amely szaudi olajja dolgozik. Szeretném felhívni a figyelmet e helyzet egy szempontjára, amely nagyon nagy aggodalmat keltő. Hiteles források szerint iráni befolyás uralkodik a bakreni lakosság síta alkotó részére, és ez egy további elem, amely hozzájárul a legitim elvárásokhoz, hogy erősebb reformok menjenek végbe be az országban. Nehéz megkülönböztetni, hogy a külső hatás mennyiben nyom van a bakreni eseményekben, de itt fennáll a térség destabilizációjának veszélye, amely az szaudarábiai kiterjedhet, ahol szintén jelentős itt a lakosság él. Irán finanszírozza Hamaszt, a libanoni Hezbollahot támogatja és befolyásolja Irak belpolitikát, ahol a sita elem nagyon fontos a kormányban. Hogyha az öböl térségre is kiterjedne ez a befolyás, akkor az egyensúly helyzet megszűnne, és globális kiadása is lennének ennek. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor elemezzük, hogy mi történik a közel-keleten, és meg kell különböztetni a lakosság jogos elvárását a nagyobb demokrácia irányában a külső befolyástól, hiszen is stratégiai ambíciók forognak kockán a térségben. Köszönöm szépen, másodpercre Oman Rajtnásznak következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, ma három nagyon különböző országról beszélünk, a nagyon specifikus helyi helyzet alakult ki Jemen, itt nagyon nagy a, a demonstráció, a rendőrség ellenállás ellenére, és lehet, hogy így destabilizálja ez a helyzetet. Szíriában pedig az ellenzéknek nincsen semmilyen fajta tere. Amiatt, hogy különbözőek a helyzetek ezekben az országban, úgy vélem, hogy az Európai Uniónak a bilaterális kapcsolatokat is így kellene kialakítani ezekkel az országokkal. Pár elvet figyelembe kell venni. Természetesen minden állampolgárnak joga van a szabad véleménynyilvánításra, illetve a demonstrációhoz való joghoz, de ugyanakkor nem lehet az, hogy áldozatokká váljanak a rendőrség által. Mit lehet tennünk ez ellen? nemzetközileg lehet ezt vizsgáltatni? Az Európai Unió mit tesz ezen a területen? Ezen kívül a kormányok feladata az, hogy párbeszédet folytassanak a civil társadalommal, az elnyomás sohasem lett megoldás. Az Európai Unió mit tesz konkrétan azért, hogy ezt elősegítse? A rezsimeket, illetően Szíriában, Bahrainben, akár Jemenben is, hogy ezek a rezsimek nem hajlandóak arra, hogy meghallgassák a népszavát, akkor ez mit jelent számunkra ezen országokkal fenntartott kapcsolatok esetében? Gyakran beszélünk a segítségről, de a konkrét segítséget meg is kell valósítani. Hogy fogjuk ezt megtenni? Ezt a tervet szerettem volna ma hallani. Még egy megjegyzés a bizottság irányába. Úgy vélem, hogy Szíria esetében a Törökországot is bevonhatnánk abba, hogy nyomást gyakoroljon erre az országra, és úgy vélem, hogy ez ilyen terve ki kellene dolgozni. Végezetül úgy vélem, hogy a másreki delegációnk is sokat segíthetne, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt elérjük. Köszönöm szépen! Köszönjük! Nagyon kevés az időnk, mondják a mellettem ülők, ezért bizony a frakciók rendelkezésére álló időt is így kell igazítanunk, annak a egy percre kap szót. Köszönöm. Szíriában, Bahreinben és Jemenben a hitelességünk forog kockán. Az emberek az életüket kockáztatják az életüket teszi kockára az emberi jogokért és a demokráciáért folytatott harc során. Az Európai Unió álláspontja Bahreinnel kapcsolatban finoman szólva nem volt egyértelmű, az álláspontunkat elsősorban gazdasági érdekeink határozták meg, az olaj mondjuk ki bátran. Ezekbe az országokba azonnal véget kell vetni a fegyverexportnak, és a főképviselő asszonynak pedig eh, meg kell tudnia, hogy pontosan hányan vesztették az életüket. Macmillan Scott következzék. Köszönöm szépen. Tegnap meghallgatást szerveztem a régió szakértőivel. Bahrányban 22-en vesztették életüket, Szíriában 132-en, Jemenben 62-en minimum. És megkérdeztem, hogy az Európai Unió mit tud tenni. Az állásfoglás, amit holnap fogunk elfogadni, néhány javaslatot tesz. De el kell, hogy mondjam, az elmúlt hónapokban az Európai Parlament Tunéziával kapcsolatban, Egy- Egyiptommal és Libiával kapcsolatban is állásfoglalás indítványokat fogadott el. Az irodám összevetette ezek között az állásfoglalás indítványok között, illetve a bizottság felépések közötti különbségeket, ez pedig nem lelkesít vesztegetjük az időt, ha csak nem a tanács meghallgat mennünket. Én ezeket az elemzéseket közé tettem a weboldalamon, és a Lisszaboni szerződés azt gondolom, hogy plusz felelősséggel ruházta fel az Európai Parlamentet, éppen ezért az Európai Unió külpolitikájának egyéb elemeivel is foglalkoznunk kell. Együtt kell dolgoznunk a drasztikus változások tükrében az arab világban. Köszönöm szépen, Arlaki úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök Bahrain, Szíria és Jemen három olyan ország, ahol uralom volt a népeknek ebben az országban feltétlen támogatást kell biztosítanunk. Eddig nem volt szavahihető az Európai Unió. Hogyha ezt erősíteni szeretnénk, akkor ki kell küszöbölnünk a kettő standardokat, amiket a múltban használtunk. Ezeket az autokráciákat különböző módon mi is támogatunk Oroszországgal és az USA-val együtt, és fegyvereket adtunk el nekik. Most pedig meg kell küzdenünk a következményekkel, a sérülések, illetve az ártatlan áldozatok kapcsán. Ki lehet szava, aki szavahihető szeretne lenni, annak meg kell szüntetni az összes szerződés eladási szerződést, és meg kell, hogy kérjük azt, hogy az észak-afrikai és a közel-keleti térségben fegyverembargó kerüljön bevezetésre. Erre szükség van a demokratikus átmenethez. Köszönöm szépen. Ebben a körben az utolsó hozzászóló Múnyez asszony. Parancsoljon. Histórico e irreversible de Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a demokratizálódási folyamat visszafordíthatatlan, és ezt támogatni kell az érintett országokban. Tunéziában sem erősödött még meg a helyzet. A védelem kötelezettsége ott lebeg felettünk. Azt is látnunk kell, hogy Bahrányt és Szíriát is támogatnunk kell. Tulajdonképpen a precedensértékű esetekből le kell vonni a tanulságokat, és nyilván mindennek a nemzetközi jogi következtetéseit is fogunk ma még tárgyalni a szomszédságpolitikáról, Füle úr is itt lesz. Nagyon sokat kell tanulnunk az elmúlt időszakból. Továbbra is mindent meg kell tennünk, mindent a demokráciáért, az emberi jogokért, a világ minden táján. A jelenlegi helyzet Szíriánban és Bahrainban is megmutatta, hogy hatással vannak az ottani események ránk, és a hatóságoknak is látniuk kell, hogy az önkényuralmi rendszereken történő kozmetikázás nem hoz megoldást. Dialógust kell a helyieknek a civil társadalommal és az ellenzékkel folytatniuk, a politikai fogvatartottakat, legyenek azok emberi jogi aktivisták vagy újságírók pedig szabadlábra kell, hogy kerüljenek, és a szükségállapotot is fel kell, meg kell szüntetni. Köszönjük szépen! Most pedig a spontán felszólalásokra térünk rá egy perces időtartamban. Elsőként Andri Kéne asszony kap szót. Minister, we should not turn a blind eye. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nem szabad szemet hunynunk afelett, hogy a három érintett országban lábbal tiporják az emberi jogokat. Szíriában nagyon komoly helyzet uralkodott el, és nagyon sok minden forog kockán a tanárok, a blog szerkesztők, az újságírókat megfélemlítik, bezárják, nagyon sokukat egyszerűen száműznek az országból. És az információt egyszerűen blokkolják, nincsen független média, tehát mindezeket figyelembe véve szankciókat kellene mérlegelnünk Szíriával kapcsolatban, de Jemen és Bahreinnel kapcsolatban is hasonlóakat kell megfontolni az, a fegyverek exportjáról például erősen el kell gondolkodni. Az elszámoltathatóság nagyon fontos a három országgal szemben, az Emberi Jogi Tanácsban, ENSZ-ben, Genfben is megszakították sajnos a felszólalót. Rosario Grosszéta képviselő kapszót következőként. Grazie Presidente. Ehm, io ho vissuto tre anni. Köszönöm szépen, elnök úr. Három évig éltem Bahreinben, 1987 és 90 között. Akkor állítólag ez az egyik demokratikusabb ország volt a öböl térségében. És még most is az. Képzeljék el, hogy mi történhet akkor más országokban. Például Szaudarábiában, ahol több száz kivégzésre kerül sor évente. Iránban is, és az egész térségben öldöklés zajlik. Elfogadtunk egy állásfoglalást Jemenről, Szíriáról és Bahreinről, és amikor egy ilyen az hasonló állásfoglalást készítünk el Szaudarábiáról, Iránról és Kínáról, akkor el kell ítélnünk az emberi jogok megsértését. De a nyugaton azt kell tapasztalnom, hogy valami egy kicsit bizarr. Elvették a szót az előadótól. Köszönöm. Mikrofon nélkül Szánez képviselő megpróbált felszólni. Európában a, felfigyeltünk arra, hogy a közel-keleten az emberek több demokráciát követelnek, felkeltek, és ez kérdéseket vet fel számunkra is. Az erre gyorsan kell reagálnunk, és minden rendelkezésünkre álló szankciót fel kell használni annak érdekében, hogy az elnyomó rendszereket megváltoztassuk, hogy a politikai foglyokat kiszabadítassuk. És ezért azt kérem, hogy az emberi jogi tanács üljön össze és tanácskozzon ez ügyben. Ez a rövid távú cél. Középtávon az Európai Uniónak azonban világosan a közvélemény mellé, a nép mellé kell állni, és nem a, rend, a jelen pillanatban hatalmon lévők mellé. Nagyon fontos, hogy az összes civil társadalmi réteggel és szervezettel felvegyük a kapcsolatot, köztük az ellenszékkel is, és így mély változást tudjunk elérni. Köszönöm, Szernez asszony, Hautala asszony következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottuk, hogy a parlament most nagyon komolyan veszi azt, hogy ezeket a nagyon komoly emberi jogi problémákat Bahreinben, Jemenben és Szíriában kezelje, hogy ezekre reagáljon. Az Európai Külügyi Szolgálattól is kell hallanunk azonban, a bizottságtól is azt, hogy hogyan mutatjuk meg, hogy nem kettős mércét alkalmazunk. Hogyan bizonyítjuk azt, hogy konkrét intézkedéseket tudunk hozni annak érdekében, hogy segítsünk nekik. Az Európai Emberi Jogi Tanács hogyan tud segíteni, és milyen különleges mechanizmusokat tudunk ö, alkalmazni, Bahreinről, Jemenről, milyen különleges tárgyalásokat tudunk folytatni. Hallottam, hogy például ideje lenne abba hagyni, mégpedig most a fegyverexportot ebbe az, ezekbe az országokba. A külügyi szolgálat és a bizottság mit fog tenni most ezekkel az ügyekkel kapcsolatban? Köszönöm, hogy mondja az elnök, és most Tanok úr kap szót. Elnök úr, nagyon komoly, brutális reakciókkal léptek fel a biztonsági erők ezekben az országokban. Ráadásul az egyik elnöknek az Izrael elleni retorikái ja, is nagyon fenyegető. Véleményem szerint ezek mind egy nagyon veszélyes autokratának a szavai voltak. Bahreinben, amely hosszan fennálló alkotmányos monarchia volt sajnos, a síiták, akiket Irán ö, támogat, szektárius feszültségeket szítanak, és a, ki, a király bár megpróbálta türelmesen meghallgatni őket és párbeszédet kezdeményezni, nem sikerült, és a feszültség sajnos tovább nőtt. Attól függetlenül még el kell ítélnünk természetesen a tüntetők megölését. Nagyon szigorú fellépés ellenére, hogy az alkaid a terroristáit a térségből elüldözzék, az elnök megszakítja Tanok urat, és most Bronz úr kap szót. Um, we, we might ask what we should do to alleviate the political impact. Mit kell, hogy tegyünk annak érdekében, hogy segítsük ezekben az országban a szenvedő ember, embereket. Három javaslat uh, született. Az első, hogy vajon megfelelő szerepet töltünk be, illetve az, hogy a jelenlegi helyzet egy olyan helyzet, amiben mi beavatkozhatunk el. A brit katonákat elküldik az adott posztokról, és ezt a kormány teszi, éppen ezért további kalandokban nem kéne, hogy belebonyolódjanak. Azt gondolom, nem kéne őket csatába küldeni az életüket kockáztatva, és nincsen súlyos érdekünk, amely ehhez a térséghez fűződik. A külső erők, amelyeket az USA-hoz és a szövetségeseikhez köntnek, jelentős érdekekkel rendelkeznek ezekben a térségekben. Köszönöm szépen. Rübig úr kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ezekben az országokban nagyon sok fiatal él, akik demokráciát, modernizációt, szabadságot szeretnének. És azt gondolom, hogy erre tekintettel kellene lenni. Gondát, gondoskodnunk kell arról, hogy barátokat is szerezzünk ezekben az országokban, és ne általános ítéleteket hozzunk, hanem egyenként nézzük meg a helyzetet, és nézzük meg azokat, hogy kik nem tartják magukat a modern társadalom szabályaihoz. Éppen ezért az Európai Uniónak azon kéne fáradoznia, hogy csereprogramokat szervezzenek és és középvállalkozás számára, professzorok, tanárok, újságírók számára. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk is többek között, hogy barátokat keressünk ezekben az országokban. Köszönöm szépen, elnök úr, és remélem, hogy hamarosan felépésre kerül sor ebben az értelemben. Köszönöm szépen! ezt a kört túl-túlra elfejezzük be. A horror, az erőszak, az emberi jogok lábbal tiprása, szörnyűséggel tölt el bennünket ebben a térségben. De ezt a pillanatot nem hagyhatjuk tovaszállni annélkül, hogy a miniszter úrnak elmondjam, hogy a nyilatkozatok azt mutatják, hogy ennek a több millió eurónak nem megfelelő a felhasználása. Azt gondolom, hogy a párbeszédet, a reformokat kéne erősíteni ezekkel az euró milliókkal, de azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egy csepp a tengerben mindez. Sokkal többre van szükségünk, mint a telefonbeszélgetésekre, nyilatkozatokra. De azt gondolom, hogy a közel-keleten az emberek erre rászorulnak. Köszönöm szépen, Dodz asszony, szakítja közben hozzászólott az elnök. Német miniszter úrnak adom meg a szót a tanács képviseletében. Parancsoljon öné a szó. tisztelt képviselő urak és hölgyek nagyon köszönöm a felszólalásokat. és engedjék meg először is hogy egy pár kérdésre reagáljak Bahreinnel kapcsolatban, ami felmerült itt a vita során. Az iráni beavatkozás a bahreini belügyekbe, ez felvetődött itt a vita során. Nincsen tulajdonképpen bizonyíték arra, hogy a bahreini helyzetbe beavatkozott volna Irán azzal, hogy provokálta volna a radikalizálódást. Nyilván azért ez kockázatot jelent, és ez még egy ok arra, hogy nemzeti dialógust kezdődjön meg minél hamarabb Bahreinben. Nyilván annak érdekében, hogy ez az opció, ez le legyen opció. Ami a szaudi inváziót illeti, ugyancsak Bahreinben szeretném kiemelni azt, hogy hat ország kötött egymás között egy megállapodást a biztonságra vonatkozóan. Vannak erők Bahreinben, és tulajdonképpen ennek a megállapodásnak a keretében került erre sor. Több mint egy ICC ország kérvényezte ez, tehát tulajdonképpen ez a jogi megfontolás a helyzet mögött. Nagyon komolyan kell vennünk a regionális dimenziót, akkor, amikor a fejleményeket értékeljük ebben a régióban, Jemennel kapcsolatban. Azt javasolni önöknek, hogy a és hát tudjuk, hogy az Európai Unió tulajdonképpen Jemennel kapcsolatban, Jemen irányába a segítségnyújtást felfüggesztette. Gondolok itt arra, hogy a polgárokat megvédi a terrorizmussal szemben, tehát a terrorizmus elleni harc terén, és egy differenciált megközelítésre volna szükség ebben a kontextusban. Most folytatnám magyarul, ha megengedik, annak érdekében, hogy válaszoljak egy pár kérdésre, ami fölmerült salafranca úr azt a kérdést vetette föl hogy mi az átmenetnek az eredménye. ezzel kapcsolatban azt szeretném aláhúzni hogy nem tudjuk hogy mi lesz az arab tavasznak az eredménye. senki nem tudja és egy néhány hónappal ezelőtt azt sem tudtuk hogy egy ilyen dominóhatás elindulhat viszont azt hiszem hogy nincsen egyenlőre megrva sehol hogy mi lesz ennek az arab tavasznak a végeredménye tehát azt is gondolom hogy nagyon nagy részben rajtunk múlik ezt szeretném mondani salafranca úrnak nagyon nagy részben rajtunk is múlik hogy mi lesz a végkifejlete ennek az arab tavasznak azok a javaslatok amelyek itt elhangzottak azt gondolom hogy rendkvül hasznosak voltak és mind a bizottság jelen lévő képviselői mind a tanács és a külügyi szolgálat képviselői azt gondolom hogy nagyon nagy örömmel vettük az összes javaslatot ami elhangzott. a szomszédságpolitikának a felülvizsgálatának a folyamatában vagyunk és mindazok a javaslatok amelyek itt elhangzottak azok integrálódni fognak a szomszédságpolitikának a felülvizsgálatába gy én azt gondolom hogy egy rendkvül szerencsés helyzet hogy nem kerül sor budapesten a keleti partnerségi csúcstalálkozóra néhány héten belül mert ezáltal van időnk arra hogy azokat a javaslatokat amelyek most elhangzottak beéptsük a szomszédságpolitikai felülvizsgálatba. nagyon fontosnak tartom ugyanis hogy ennek a szomszédságpolitikának egységesnek kell lennie. ugyanúgy kell a keleti mint a déli dimenzióra ennek a szomszédságpolitikának kiterjednie és csak akkor tudunk hitelesek lenni a déli szomszédság irányában akik nagyon figyelnek minden mondatunkra hogyha itt mi az európai unión belül képesek vagyunk egy egységes koherens átgondolt szomszédságpolitikát megalkotni. azok a javaslatok amelyek itt elhangzottak a szomszédságpolitikával összefüggésben legutoljára itt fölszólalt példának okáért dodds asszony illetőleg rübig úr a civil kapcsolatokat hangsúlyozták szerepel a szomszédságpolitikai elgondolások között a civil kapcsolatoknak az állampolgári kapcsolatoknak különösen az ifjúsággal történő kapcsolatoknak a hangsúlyos kezelése valóban új forrásoknak a teremtése adott esetben nagyságrendileg új forrásoknak a teremtése szintén ennek a felülvizsgálatnak hangsúlyosan a része kell legyen. ugyanakkor ne feledjük el azt hogy az egyes viszonylatok sajátos megközeltést igényelnek vannak olyan országok ahol elkerülhetetlen volt már idáig is a szankcióknak a bevezetése vagy a fegyverembargónak a bevezetése vagy adott esetben a katonai fellépés elkerülhetetlen volt ugye most már nem csak lbiában zajlik a déli szomszédságban a fegyveres beavatkozás hanem immáron elefántcsontparton is néhány napja ez egy külön téma lesz még itt az este folyamán fogunk erről beszélni de azt gondolom hogy nem keverhetőek össze ezek az országok ahol elkerülhetetlenné vált a polgárháborús helyzet miatt a katonai beavatkozás azokkal az országokkal amelyekről most tárgyalunk noha ezek a represszv országok ezek az autoriter represszv országok ezek táncolnak és játszanak az erőszak alkalmazásával is de úgy gondolom hogy ezen országoknak ami az erőszakkal kapcsolatos fellépésüket illeti nagyon határozott üzenetet küldött a főképviselő és nagyon határozott üzenet kell legyen ezen országok számára mind a három ország számára maga az a katonai fellépés ami lbia illetőleg elefántcsontpart viszonylatában megtörténik. az elmúlt hetekben sikerült kialaktania az európai és a nemzetközi közösségnek egy nagyon világos filozófiát a right to protect the responsibility to protect. ez egy olyan új elv amelyet alkalmazott az elmúlt időszakban a nemzetközi közösség amely figyelmeztető jel kell legyen jemennek is bahreinnek is és mindenkinek minden tekintélyelvű rezsimnek a térségben. ami most történik a katonai beavatkozások azok nem irakkal képeznek analógiát hanem sokkal inkább ruandával vagy koszovóval összefüggésben képeznek analógiát amikor is a nemzetközi közösségnek a polgárok védelme érdekében kellett a fellépést megtenni és azt gondolom hogy a nemzetközi közösség ezt az üzenetet azon országoknak akik erőszakot alkalmaznak a polgáraikkal szemben most nagyon határozottan üzeni. tisztelt képviselők tisztelt európai parlament néhány konkrét javaslatra még engedjék meg hogy csak cmszavakban reagáljak közvettem e, a főképviselő asszony irányába a javaslatukat ami nagyon egyhangú és általános javaslat volt az ensz emberi jogi tanácsa rendkvüli ülésének az összehvására vonatkozóan. mindenféleképpen egy hangsúlyos és megfontolandó eleme volt az itt elhangzott vitának ez a fölvetés. mint ahogy közvettem a főképviselő asszonynak a fegyverexporttal kapcsolatos szintén nagyon egyértelmű és konszenzusos véleményt is ami itt elhangzott. úgy gondolom hogy egy megfelelő egyensúlyt kell tudni kialaktani az együttműködés és a szankciók vonatkozásában ezen három országcsoport vonatkozásában. ez mindenféleképpen egy sajátos feladat amikor nem a szankciók és nem a katonai beavatkozás hanem az együttműködés és adott esetben valamilyen szintű szankcióknak az alkalmazására kerül sor egy országcsoport vonatkozásában mint ahogy azt is fontosnak gondolom amit képviselő asszony oomen ruijten képviselő asszony megfogalmazott hogy törökországra is nagyon határozottan kell tudnia éptenie az európai uniónak akkor amikor a térséggel kapcsolatos politikáját kialaktja. köszönöm szépen a vitákat köszönöm szépen a megjegyzéseket a hozzászólásokat és a kérdéseket. köszönöm szépen miniszter úr! Hat állásfoglalási javaslat érkezett be, holnap szavazzunk délben ezekről. Vannak olyan kollégák,